plenárisra. Dámy a pánové, dalším bodem pořádu jednání. Hölgyeim és uraim, tovább lépünk a következő napi rendi pontra. Szobeli választ igénylő kérdés a megszorítások hatásai a fogyatékossággal élők életkörülményeire. A Foglalkoztatási és Szociális Ügyi Szakbizottság kérdése Először Pervas Berez asszonynak adom meg a szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! Szakbizottságunk szeretne az Európai Parlament plenáris ülésén kérdéseket feltenni a bizottsághoz a tekintetben, hogy milyen hatásai vannak a fogyatékossággal élőkre a megszorításoknak. Ez a kérdés azért nagyon fontos, mert nyilván a saját köreinken kívül óriási visszhangra talál ez a kérdés. Látom azt, hogy milyen reakciót váltott ki a nem kormányzati szervezetekből már is, illetve azon intézményekből, amelyek a fogyatékossággal élő személyekkel foglalkoznak. Amikor az Európai Unióban tíz emberből egyet érint a fogyatékosság problémája. Amikor ezen emberiek között a szegénység 70%-a magasabb, mint az Európai Unió népességének átlaga tekintetében, és akkor, amikor a fogyatékossággal élők közben csak 45%-ot tesznek ki a, a munka ez is mutatja, hogy milyen krónikus problémáról van szó. Tehát több mint 70, a fogyatékossággal élők több mint 70%-a részleges, és 30%-a súlyos fogyatékossággal él. A kérdésnek tehát nagyon komoly jelentősége van. Európai Uniónkban egy egész arzenál áll rendelkezésünkre, és biztos asszony is felel ezekért, az alapveti alapjogi karta első cikke például, vagy egy másik jogszabály 21. cikke, amely rámutat arra, hogy az Európai Unió jogával ellentétbe megy a fogyatékossággal élők diszkriminációja. Az ő jogaik tiszteletben tartása intézkedéseket igényel, a szociális integrációjukat, autonómiájukat biztosítani kell a lehető legnagyobb mértékben a közösségben. De sem a szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés ö, szabát nem tartjuk be, akkor, amikor az európai stratégia 2020-ig a fogyatékossággal élők érdekében azt szerette volna elérni, hogy jobban hozzáférjenek azokhoz a szolgáltatásokhoz, például a közszolgáltatásokhoz, vagy segítségnyújtási szolgáltatásokhoz, amelyekkel megkönnyítenék az életüket. De mit tesz az Európai Bizottság annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élők teljes mértékben részt tudjanak venni társadalmaink életében? Mit tesz annak érdekében, hogy akár személyre szabott, vagy közösségi alapú szolgáltatások révén ezt elérjék. Mit tesz annak érdekében, hogy az átlag munkaerőpiachoz hozzáférjenek ezek az emberek? Emlékeltetni, ezt kezdetném Kósa úr 2011. október 25-i dokumentumára önöket. De ennek nyomán mit látunk? Semmit. Azt látjuk, hogy a gazdasági válság tovább rontja a fogyatékossággal élő emberek helyzetét az egészségügy területén, illetve az ellátásokhoz való hozzáférés területén is romlott a helyzetük. A mobilitásuk és az integrációk szempontjából pedig elengedhetetlen területek fejlesztése. Az EU 2020-as stratégia is el akarta érni azt, hogy 75 ban százalékban alkalmazottak legyenek ezek az emberek, és 20 millióval akarta csökkenteni a szegények vagy a kirekesztésre fenyegetettek számát. De a fogyatékossággal élők esetében nem tapasztaltuk azt, hogy egyáltalán közelebb jutottunk volna e célok eléréséhez. Hogyha az Európai Unió hű akar lenni az értékeihez, és az egyenlőség aggasztja, akkor oda kell figyelni arra is, hogy a fogyatékossággal élők meg tudják valósítani azt, amire képesek. Mindannyiunk számára előmozdul, előre mozdulás lenne ez. Az Európai Bizottság hogyan tudja biztosítani azt, hogy a saját, az Európai Parlament által is támogatott stratégiával koherens módon járjon el? És hogyan tud olyan le- lépéseket tenni, amelyekkel végre elérik ezeket a célokat. Állítólag az Európai Bizottság rendelkezésünkre áll, az Európai Parlament rendelkezésére áll, akkor, amikor ajánlásokat fogalmazunk meg. De például, amikor Jean Lambert kollégám jelentésére ö, utalok vissza a legsérülékenyebb társadalmi csoportokra, akkor se történt semmi. Remélem, hogy most fog. Köszönöm, mondja az elnök, most pedig Redding asszonyt szeretném felkérni, hogy tartsa meg beszédét. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném a jelentéstevő asszonynak elmondani, hogy az üzenetét meghallottuk, nagyon is, és természetesen az Európai Bizottság nagyon szorosan figyelemmel követi e terület alakulását, nem csak azért, amit a parlament mond, hanem azért is, amit a parlament szeret. És egész egyszerűen azért, mert ugyanazt szeretnénk. Az állampolgárok alapjogai függetlenül attól, hogy milyen típusú állampolgárról van szó, meg kell, hogy legyenek óva. Idén éppen ezért az Európai Bizottság be fog nyújtani egy európai jogszabálytervezetet az accessibility akadálymentesítés témakörével kapcsolatban. Tehát várható, hogy hamarosan megszületik ez a javaslattervezet. Teljes mértékben egyetértek az előadó asszonyjal akkor, amikor beszél a gazdasági hanyatlásról és a népesség korosodásáról. Ez a kettő együtt jár, és mind a kettő nagyon komoly terhet ró a szociális rendszerekre. A szociális rendszerek fenntartása egyre nehezebb, ugyanakkor teljes mértékben tudjuk azt is, hogy az új növekedési impulzusok megtalálása egyre fontosabb, és ez felveti a foglalkoztatási ráták növelését minden társadalmi csoportban, és ide tartoznak a fogyatékossággal élők is. A fogyatékossággal élők több akadályt kell, hogy leküzdjenek, mint a népesség felmaradó része. És ez még a növekedés esetén is így van. Képzeljék csak el, hogy a problémás időszakban, amikor a kevésbé képzett, szegényebb európaiak helyzete hogyan alakul, hát még romlik. bizonyos állampolgár csoportok egyre inkább sérülékenyé válnak, egyre inkább fenyegeti őket a kirekesztés lehetősége. Szeretnék utalni egy az Európai Alapítványi Központ konzorciumának a jelentésére, amely szerint a jólétre és szociális kiadásokra fordított összegek csökkentése aránytalanul hátrányos hatással járhat a fogyatékossággal élőkre. Tehát ők exponenciálisan nagyobb veszélybe kerülnek a tekintetben, hogy elveszíthetik az állásukat. Ez a központ hat tagállamot vizsgált. Írország, Görögország, Portugália, Spanyolország, Magyarország és az Egyesült Királyság volt köztük. Mindannyiuk olyan tagállam, ahol a gazdaság hanyatlóban van. És bizonyított, és ezt az Európai Unió figyelembe kell, hogy vegye az, hogy exponenciális hatása van a fogyatékossággal élőkre a jelenlegi helyzetnek. Bizonyára azt is tudják, hogy az európai szemeszterben az ország specifikus ajánlások, például Észtország, Dánia és Hollandia számára több ponton is utaltak a fogyatékossággal élők helyzetére a munkadokumentumban. Az Európai Bizottság jelen pillanatban dolgozik a 2013 utáni ajánlásokon, és egyáltalán nem gondolom, hogy a helyzet javult volna, éppen ellenkezőleg. Számunkra a fogyatékosság egy különböző területeken átívelő ügy. Komoly erőfeszítést kell tennünk, hogy ezt a problémát, ezt a valóságot, a társadalmi valóságot minden szakpolitikánkban figyelembe vegyük. Utalnék az Európa 2020-as stratégiára és a növekedési stratégiára. Ezek néhány példa a sok közül. A nemrég elfogadott szociális beruházási csomag is éppen ezért hangsúlyozza azt, hogy szükséges a tagállamoknak olyan szolgáltatásokba beruházni, amelyek az emberi tőkét fellendítik, amelyek javítják az emberek képességét arra, hogy a gazdaságban és a társadalomban részt vegyenek, és megerősíti őket abban, hogy a kockázatok ellen fel tudjanak lépni. És az Európai Bizottság javaslatai az Európai Szociális Alapról szóló rendelet kapcsán szintén azonosítják azt, hogy a hozzáférhető, fenntartható és jó minőségű szolgáltatásokhoz, egészségügyhöz, szociális, általános érdekű szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés a hat prioritás közül az egyik a befektetések területén, és az integrált szociális és egészségügyi szolgáltatások is ide tartoznak, amelynek az a célja, hogy elkerüljék a legsérülékenyebb csoportok problémáinak intézményesítését. Erről már sokszor beszéltünk itt ebben az épületben van egy világos, szociális, piacgazdasági logikája is. Sajnálom, hogy most itt a szociális piacgazdaságról beszélek, de hát ezt szintén integrálni kell, hiszen van lehetőség arra, hogy bizonyos szegmenseket ezen szociális piacgazdaságban előmozdítsunk. Szeretnék egy szeretnék az úgynevezett fehér munkákra az egészségügyben és szociális területen létrejött munkahelyekre utalni. Ezek hozzájárulnak a foglalkoztatás növeléséhez, és szeretnék a zöld környezetvédelmel kapcsolatos gazdaságban, vagy a digitális szolgáltatások területén létrejövő munkákra is utalni. Itt van lehetőség a növekedésre, és ezekre utalunk az éves növekedési jelentésekben is, amelyek a 2012-es évről születnek. Az Európa Bizottság azt ajánlja, hogy ezen ágazatok fejlesztésére hozzanak a tagállamok intézkedéseket. Az egészségügyi oktatás területén hadd idézzek néhány számot. 22 millió ember dolgozott itt 2010-ben, másfél millióval több fog még csatlakozni hozzájuk 2020-ig, ez az összes új foglalkoztatás, e, ez, ez az egész EU-s foglalkoztatás 10%-át fogja kitenni. A szociális szolgáltatások 5 és 10%-áért felelősek a GDP-nek, 800 milliós, milliárdos hozzájárulást tesznek az európai gazdasághoz évente. Tudom, hogy ez a parlament nagyon is jogosan azonnal azt fogja válaszolni nekem, hogy ezeknek a munkahelyeknek a megfizetése nagyon komoly nyomásnak van kitéve. És ez lehet, hogy igaz. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy tekintsünk ezekre az ágazatokra, és nézzük meg, hogy hogyan tudunk új munkahelyeket teremteni ezekben a szektorokban, esetleg úgy is, hogy ezekkel integráljuk a fogyatékossággal élőket is. Nézzük meg a többi szakpolitikát is. Sok tagállamban vannak adógyi ösztönzők, amelyek szeretnék arra ösztönözni a cégeket, hogy fogyatékossággal élőket alkalmazzanak. Azokat, akik szeretnének először vagy újból elhelyezkedni. Az Európai Uniós jogszabályok, amelyekre építjük a legtöbb cselekvésünket ezen a területen, egy olyan tanácsi irányelv, ami 2007 keretben született. Ez egy általános keret az egyenlő bánásmódról. A nemzeti jogba minden tagállam átültette már, és a tagállamok felelősek azért, hogy alkalmazzák ezeket a jogszabályokat az egyedi esetekben. Az Európai Bizottság felügyeli azt, hogy a tagállamok hogyan alkalmazzák ezt a tanácsi irányelvet, a nemzeti jogukban, és 2013-ban, az azt jelenti, hogy idén, egy végrehajtási jelentést is fogunk készíteni ezen irányelv kapcsán, amit nyilván a parlamentben is meg fogunk itt vitatni. Még hadd egy szót az ENSZ egyezményről, amely a fogyatékossággal élők jogairól szól az Európai Unió tagja ennek az egyezménynek, és én folyamatosan ösztönöztem a tagállamokat arra, hogy lépjenek be egyenként is ezen ENSZ egyezménybe. Idén az Európai Bizottság nyilvánosságra fogja hozni az első jelentését az illetékes ENSZ bizottság számára arról, hogy az ENSZ egyezménynek hogyan tesz eleget az EU. Ugyanakkor felülvizsgáljuk az európai fogyatékossági stratégiának a végrehajtását is, amelyre szintén utalt jelentéstevő asszony. Az év közepe felé egy jogi keretet fogunk benyújtani, amely az akadálymentesítésről szól. Ez rendkívül fontos, nem csak a fogyatékossággal élő személyek szempontjából, hanem a korosodó, idősödő állampolgárok szempontjából is. Köszönöm. Köszönjük szépen ezt a részletes beszámolót, és szeretném tájékoztatni arról, hogy az anyagaim értelmében csak három percben gondoltuk önnek megadni a szót ezért vannak problémáink az időben elcsúszása. A kollégámat felszólítottam arra, hogy tartsák be a hozzászólási időt, de ez csak egy kis rövid zárulás megjegyzésem lett volna az ön számára. Kósa Ádám két percben. Köszönöm a szót. Tisztelt kollégák, tisztelt alelnök asszony! Szeretnék konkrét lenni

Once again, for two minutes, Madam Harkin. Két percre Harkin asszony. Köszönöm szépen. Az Európai Parlament fogyatékossági konferenciáján Valerie Morley, egy kollégám, aki Landfordban, Írországban ér, egyszerűen azt mondta, hogy fogyatékossággal élők mindig nagyobb kockázatnak vannak kitéve a szegénységben is, és mindig nagyobb valószínűségben csúsznak a szegénységbe, és a megszorítások mellett nincs is semmi esély, esélyük. A bizottságnak, hadd mondjam el, hogy ma, hogy a megszorítások mellett élőkre súlyosan hatnak az intézkedések súlyosan hatnak az emberekre, a fogyatékossággal élőkre még inkább. Éppen ezért proaktív lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élők ne marginalizálódjanak továbbá. Ez az egyik oka annak, hogy a foglalkoztatási szakbizottság szociális indikátorokat kíván a gazdaságiak mellett az európai szemeszterben. Az elmúlt években Írországban a szolgáltatások csökkentek, a személyes segítségnyújtás, a mobilitási támogatás. Ezzel lehetett azoknak, akik nem tudtak járni, mégis valamilyen fajta társadalmi kapcsolatokat fenntartani, munkába járni. Most nagyon sokan annak vannak kitéve, hogy saját lakásuk rabjaivá váljanak hosszú évi sok munka után most súlyosan gyengítik vagy lebontják a befogadási politikákat és struktúrákat, amelyek eddig működtek. De leginkább attól félek, hogy azok, akik fogyatékossággal élek, egyfajta tehernek tűnnek majd fel az államszegédben. A belga képviselő említette például erről a azt mondják a kerekesszékeseknek például, hogy én fizetem neked ezeket a lehetőségeket. A családokat gondozók egyre nagyobb stressznek vannak kikéve, egyre csökkenne a kiadás, és egyre magasabb a munkanélküliség a fogyatékossággal élők körében. Thank you, and just now for one minute, Madame Lambert Lambert asszony egy percben, köszönöm szépen. Thank you. Um, welcome very much. Köszönöm. Üdvözlöm azt a lehetőséget, hogy szólhatunk erről a kérdésekről a bizottságnak. Tudatában vagyok annak, hogy az Európai Unióban magas a foglalkoztatás vagy a munkanélküliség, de a fogyatékossággal élő fiataloknak van a lehető legnagyobb problémájuk egyáltalán bármilyen ágazatban, hogy megkapják az első munkahelyüket, még az új ágazatokban is. A bizottság által említett akadálymentesítés nagyon jó ötlet, de szeretnénk, hogyha nagyon erősen és aktívan hajtanák végre a diszkriminációmentes irányelvet. Ahogy tudjuk, a csökkentések a függetlenség és szociális befogadás lehetőségeit csökkentik, még a legprogresszívebb országokban is. És tényleg, ahogy problémám Erin Harkin mondta, Bizonyítható az, hogy a fogyatékossággal élők egyre nagyobb ellenségességnek vannak kitéve támadásnak nagyon sok országban. Felmérések mutatják, hogy a 23%-ról 40%-ra emelkedett a bántalmazások száma. Ezekkel még az olyan újságok is foglalkoznak, mint a Telegráf. A rövidtávú gazdasági gondolkozás egyre nagyobb és egyre súlyosabb hosszú távú hatásokat vált ki. Just now for one and a half minute, uh, Mr. Köszönöm most másfél percben Murphy úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok csoport mellett én is szerettem volna elérni, hogy ezt a vitát folytassuk le, hogy a megszorító politikák kegyetlen valóságára rámutassunk a fogyatékossággal élők életében. A független életük támogatását biztosító szociális háló egyre csökken, egyre szűrül, szűkül. A megszorító politikák nem csak némi extra nehézséget jelentenek, hanem véleményem szerint az emberi jogokat sértik. Évtizedeken keresztül küzdöttünk azért, hogy tisztelettel, megbecsüléssel forduljunk a fogyatékossággal élők felé hogy teljes mértékben részt vehessenek a társadalmakban, hogy legyenek alapjogaik a munkához, a családalapításhoz, az oktatáshoz való joguk meglegyen. Most mindezt fenyegetve látom. A, sok, a fogyatékossággal élők nem passzív áldozatok, hanem küzdenek. Például a családi segítőket érintő költségcsökkentések ellen tüntettek Írországban. Nem minden elkerülhetetlen. Politikai döntés következménye az, hogy kiket támogatunk és kiket ö, szorítunk meg a bankokat, előbbre soroltuk, mint a fogyatékossággal élőket. A piacok diktatúrájával kell szakítanunk. Ne a legnagyobb vállalatcsoportokat hagyjuk érintetlenül, hanem

ezért is tartottam fontosnak hogy ebben a mai vitában részt vegyek és úgy gondolom hogy ezt a kérdést továbbra is napirenden kell tartani és a megoldás felé a konkrét megoldások irányába kell lépni. köszönöm elnök úr! over 80 million people are... Biztos asszony, elnök úr. Az Európai Unió lakosságának 16%-a fogyatékossággal él. A foglalkoztatásuk azonban csak 40%-os, a munkanélküliségű arány pedig legalább olyan magas közöttük, mint a fogyatékosság nélkül élők között. A szegénység 70%-kal magasabb az átlagnál körött, körükben. Aránytalanul érintik őket a megszorítások, ez különösen olyan országokban, mint Írországban igaz. Európai Uniós szinten és a, és nyilvánvaló, hogy jelentős a megszorítások hatása a fogyatékossággal élőkre. Hogyan tudja a bizottság a makroökonomiai útmutatóiban a diszkrimináció elkerülését biztosítani? Hogyan tudják a megfelelő foglalkoztatási politikákkal azt elérni, hogy a fogyatékossággal élők bekerülhetnek és ott maradhatnak a munkaerőpiacon? A marginalizációt hogyan lehet a körükben csökkenteni, hogyan lehet a közösségben a, a segítségnyújtás számukra biztosítani akkor, hogyha nem igénylik még az otthonit. Hogyan lehet az alapvető jogaikat érvényesíteni? Thank you very much, and just now for one and a half minute, Madame Jordan. Köszönöm szépen, most másfél percben Jordan asszony. Hölgyeim és uraim, az európai súlypont a gazdasági válság enyhítése volt. A 2008-as válság elsősorban férfiakat érintette, a 2010-ben azonban már megállapító volt, hogy elsősorban a nőket sújtotta. De mégis mi a fogyatékossággal élőkről is kell, hogy beszéljünk. A válság válság időszakát éljünk, és a versenyben azonban az győz, aki agresszívebb, erősebb. A munkaerőpiacon ugyanez a helyzet. Éppen ezért a legérzékenyebb csoportokat sújtja a mostani helyzet. Rossz a jelenlegi helyzet. A, a szegénységi kockázata, a fogyatékossággal élők körében 21%-os, az Szlovéniában 25%. A szolidaritás az egyik legfontosabb értékünk az EU-ban. A társadalomnak hatékonyabbra, hatékonyabbnak kell lennie, nagyobb fegyelemre van szükség, nem szabad többet fogyasztani, mint amit előállítunk. De a terheket egyenlően kell elosztani. Azt kell biztosítsuk, hogy a védelemre szorulók ne a legnagyobb terhet kelljen, hogy cipeljék. Emberhez méltó életet kell tudnunk számunkra is lehetővé tenni. A következő célok vannak gazdasági ösztönzése, alacsonyabb munkanélküliség, igazságos munka, igazságos bérért, és a szolidaritás erősítése. Ez a szociális állam garanciája. Hewitt úr. Köszönöm szépen. Ma szombaton Norwichban demonstrációt szerveznek a fogyatékossággal élők, pizsomában fognak kivonulni, és ezzel az egy milliárdos csökkentésre hívják fel a figyelmet, ami igen komoly hatása lesz az ő életükre. A fogyatékossággal élők közül négyből egy az a juttatást, ami a munkavállalását segíteni, elveszíti. Nagyon sokan öngyilkosságot kísérelnek meg. És most újabb adókat próbálnak kivetni, amelyek tovább nehezítik az ő életkörülményeiket. Nagy-Britanniában az illetékes hatóság szerint a népesség 8%-a a szenvedi el a megszorító intézkedések negatív hatásainak 29%-át. Nincsenek olyan szolgáltatások, amelyek lehetővé tennék számukra, hogy kikeljenek az ágyból, és a munkahelyre elmenjenek és dolgozzanak, mert azt mondják nekik, hogy nem munkahelyre valók. A juttatásokat visszavonják, és a fogyatékossággal élők lassan elveszítik az életkedvüket. Köszönöm. Most pedig másfél percben Eszteresz Ferragut asszony kap szót. Bueno, <clears throat> gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A válság hatásai nyilvánvalóak. A teljes társadalomra nézve, de különösen súlyosan sújtja a védelmezésre szoruló csoportokat, illetve a fogyatékkal élőket. A fogyatékkal élőket a kocsánatos megszorítások kétszeresen is sújtják. Ez emberjogi sértés is lehet, az e- Európai Unió nem engedhet meg ilyen emberjogi sértéseket. Az ENSZ eh, egyezménye mérföldkő az emberi jogok konszolidásában. Ez nem jelentett eh, azonban egy folyamat végét, hanem csak a kiinduló pontján. Ezzel egyetértek, és a bizottsággal együtt nem engedhetjük meg azt, hogy ezt az érzékeny csoportot tovább diszkriminálják. Nem fogadhatjuk el ezeket a visszalépéseket. Nem fogadhatjuk el azt, hogy a tagországi megszorító intézkedések ilyen mértékben aránytalanul sújtsák a fogyatékkal élőket. Meg kell őrizni a kulturális társadalmi jogokat. Fontos, hogy ezek a megszorító intézkedések korlátozott idejűek legyenek, és ne csorbítsák a fogyatékkal élők jogait. Nagyon fontos, hogy a válság idején kétszeres, megkéterezzük erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy ezek a jogok mindenkire nézve érvényesek legyenek, diszkrimináció nélkül, különösen ami az érzékeny csoportokat illeti. A 27-es cikkely a munkahelyhez való jogot említi, ez világos, viszont az inkluzív képzésben való részételt is érvényesíteni kell. Egyenlő módon kell eljárni mindenki esetében, éppen ezért kérem a biztost arra, hogy tegyen további erőfeszítéseket a tagországok felszólításában azért, hogy ez a csoport ne válhasson további áldozatává megszorításoknak. Köszönöm szépen, a spontán hozzászólások körére térünk át. 12-en kértek szót. 5 perc áll rendelkezésünkre, tervek szerint. 11 óráig szólt volna a vita, de már most is késésben vagyunk. Ez azt jelenti, hogy csak azoknak a kérését tudom elfogadni, akik eddig nem kaptak lehetőséget. azt mondja, az első hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. A mai vita rendkívül fontos nagyon fontos a közvélemény szempontjából is. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy kirekezték kirekeszthetik a fogyatékossággal élőket. Nem csak, hogy az új EU költségvetés és a tagállamok költségvetéseiben vannak megszorítások és csökkentések. A parlament egyértelműen kijelentette, hogy nem szabad, hogy a fogyatékossággal élők munkához, vagy egyéb területeken érvényes jogaikat csorbítsák. Az Európai Unió minden szervének munkáját arra kell kihegyeznie, hogy azonos joggal élhessenek a fogyatékossággal élők. Azt kérem a bizottságtól, hogy a tagállamok dolgozzanak ki, vigye rá, vegye rá a tagállamokat arra, hogy dolgozzanak ki megoldásokat. Köszönöm szépen. Bendergázt asszony. Thank you, Chair and colleagues. We in Ireland have experienced... Köszönöm, elnök úr, kollégák. Írországban már majdnem egy évtizede pénzügyi válságban vagyunk. Látjuk, hogy milyen áldozatokkal jár ez az állampolgárok számára a megszorítás persze észszerűnek tűnik, hogy az ember előbb megtakarítson pénzt, mielőtt elköltené. A Rén biztos úr sajnos túlságosan elfoglalt volt ahhoz, hogy a választókerületemben találkozzon velem, és az aggódó embereknek eloszlassa az aggájait. A közösségben szeretnének részt venni, a fogyatékossággal élők, de négy hónap múlva már erre nem lesz lehetőségük, hiszen nincs finanszírozás. Nagy mértékben csökkent az idős otthonok finanszírozása is, és a fogyatékossággal élő nyugdíjasok sem kapják meg ugyanazokat a szolgáltatásokat, amiket régen. A gyermekek és a fiatalok támogatása is csökkent, és nagyon érdekelne a biztos asszony reakciója az általán felvetettekre. Köszönöm.

Elnök úr, kevésbé képzett emberek, az érzékeny társadalmi csoportok, a, a kirekesztés potenciális jelöltjei, fogyatékkal élők, a kombinált fogyatékkal élők, fizikai és szellemi fogyatékkal élők a leginkább kitetett, kit, vannak kitéve a válság következményeinek. Ők a jelentik az első céltáblát a munkahely elvesztésénél, illetve ők csúsznak legkönnyebben szegénységben. Más időkben, a válság előtt sokan voltak már a szociális biztosítási rendszerek peremén, és én nagyon örülök annak, hogy most este 23 óra 20 perckor is erről a fontos témáról vitázunk. A biztos asszony szavait is nagyra értékelem. Ő azt mondta, hogy az Európai Unió aláírója a fogyatékkal élők eh, konvenciójának, illetve ezen emberek ügyét eh, szívügyéül tekinti. Papa Nikolaó képviselő. Köszönöm, elnök úr sajnos a válság, és ezt nagyon jól tudjuk, különösen a legnagyobb problémákkal szembenéző országok, mint Görögország, nem tesz különbséget, nem diszkriminál. A biztos asszony is említette ezt, amikor a problémákról beszélt, amelyeknek eh, ki vannak téve ezek az országok. Azok az emberek, akiknek van pénze, azoknak van szociális védelme is. Akiknek azonban a nehéz időkben még több támogatásra lenne szüksége, azok nem kapják ezt meg. Görögországban majdnem az emberek 27%-a nakának nincs munkája. Több mint 55% azonban ez az aránya fogyatékossággal élők esetében, és a fiatalok esetében. Úgyhogy, ha valakinek nehéz munkát találni a válságos időszakban, akkor egy olyan személy, akinek mobilitási problémái vannak, az gyakorlatilag esélytelen, hogy munkát találjon. Beszéltünk a szociális biztonságról, erre persze szükség van, de a gyakorlati problémákat is látnunk kell. Nagyon gyakran az emberek nagyon tehetségesek, és ez áldásos lehetne az ő számukra és a társadalom számára is. Most pedig Zsuber asszony kap szót, mondja az elnök. Em Portugal as pessoas com deficiência representam cerca... Köszönöm szépen. Portugáliában kb. 1 millió ember él fogyatékkal. A nem, nemzeti szervezetek megvizsgálták azokat az intézkedéseket, illetve megszorító intézkedéseket, amelyek hatással vannak a fogyatékkal élők életére. Őket különösen súlyosan érintik a megszorítások, nem jutnak hozzá megfelelő egészségügyi szolgáltatásokhoz, és a nemzeti egészségügyi ellátás nem gondoskodik róluk, mert túlságosan magasak a költségek. Ez elfogadhatatlan. Hiszen enélkül nem lehet integrálni a munkaerőpiacra sem a fogyatékkal élőket. Nagyon gyakran éheznek ezek az emberek és az Európai Unió intézkedései sem segítettek eddig. A parlament többször szavazott meg különböző projekteket, és lábbal tiporják az emberjogi egyezményt. Köszönöm. I have to close this Nagyon sajnálom, hogy a spontán felszállások listáját most le kell zárnom. Tudom, hogy ön szeretne tiltakozni, nagyon sajnálom. Minden szabálynak eleget teszek. És most Redding asszonynak adom meg a szót az záró megjegyzések megtételére. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Unió fogyatékosságügyi stratégiája, amit jól ismernek, hiszen már 2010 óta érvényben van, segít a tagállamoknak, hogy előmozdítsák a szociális befogadást. Még akkor is, hogyha egy tagállam maga felelős ezért a területért, a szociális szolgáltatások nyújtásáért, az Európai Bizottság segít hogy elő tudjanak, előre tudjanak lépni. Vegyük például a foglalkoztatási ráta kérdését. Az autizmussal élők foglalkoztatásának növelésére van egy különleges programunk, amely révén segítünk a tagállamoknak, hogy ezzel nagyon konkrét és különleges fogyatékossággal élő személyek beintegrálása a normális munkaprogramokban megvalósulhasson. A legjobb gyakorlatok megosztását előmozdítjuk más nagyon konkrét esetekben, vagy kérdéskörökben is. Persze az Európai Bizottságnak hozzá kell magának is járulnia ezekhez a kérdésekhez. Andor kollégám éppen ezért nyújtotta be a szociális beruházási csomagot. Az Európai Bizottság ezt arra használja, hogy a tagállamokat irányítsa arra ösztönözze, hogy olyan alapokba ruházzanak be, amelyek sokkal hatékonyabban tudják a pénzeket a szociális tőke és a szociális kohézió szempontjából felhasználni. A Kósa úr felvetette, igen, idén felül fogjuk vizsgálni a stratégiát, és ennek az alkalmazásáról fog születni egy jelentés. Ezt itt a házban meg fogjuk vizsgálni. Lesznek pozitív elemek is, de azt is megvizsgáljuk, hogy mi az, amit nem értünk el. És a mi alatt az Európai Uniót és a tagállamokat is értem. De persze, azt szeretnénk, hogyha a struktúrális alapokat újra tudnánk csatornázni, nem csak a mai struktúrális alapokat, hanem a holnapiakat is. Mert a jogszabály, vagy a szabályozási rendelet 2014-től 20-ig több olyan intézkedést is tartalmaz, amely a fogyatékossággal élők igényeit próbálja figyelembe venni. Az egyik képviselő utalt rá, hogy az intézményi felől a közösségi alapú gondoskodás, ellátás felé való elmozdulás lenne a cél. Valamint az akadálymentesítés. Ezzel kapcsolatban is mondtam már itt a házban, hogy nem sokára az önök asztalára kerül egy javaslat. Az EU struktúrális alapok segítenek a tagállamoknak a, ezen a területen, és az igényekre szabott gondoskodási és segítségnyújtási modellek is olyan területek, amelyekre fel lehet használni ezeket a pénzeket elmondtam azt is, és tényleg komolyan gondolom, hogy máshogy kell tekintenünk a szolgáltatások fellendítésére ezeken a területeken. Hiszen egyre öregedő társadalomban élünk, úgyhogy nagyon komoly szükség lesz az ilyen jellegű szolgáltatásokra. És egy sor új munkahely jöhet létre ezáltal. Számítok a parlamentre, hogy segítsen nekünk és a tagállamoknak hogy ezek a munkahelyek a növekedés érdekében jöjjenek létre, és ne mellékes állásnak tekintsék őket, hiszen nagyon fontos feladatot fognak ezek az emberek ellátni. A jelentéstevő asszony egy nagyon nehéz problémára mutatott rá. Köszönöm ezt, és köszönöm az összes kollégának itt a házban a felszólalását, a hozzászólását. A bizottság folytatja a munkáját az önök segítségével. Elnök, köszönöm biztos úr, biztos asszony, köszönöm a felszólalóknak is, köszönöm a tolmácsoknak. A vitát lezárom. Holnap, szerdán, március 13-án 9-től 2 óráig, majd délután 3-tól 23 óráig folytatjuk a munkát. Ügyrendi kérdés? Parancsoljon! Point of order on a point of... Ügyrendi kérdésem van. Látta, hogy korábban is ügyrendi kérdést akartak tenni, és az egyik elnök, hogyha ügyrendi kérdést akar tenni, azt egyszerűen el kell fogadnia. Tulajdonképpen nem tette eleget kötelezettségének,